Akkor rá is térünk, 104-es módosító mellette. 104-es módosító kitámogatja. Ellene tartózkodás elfogadva. 9-es kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 10-es kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 11-es kompromisszum. Mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 12-es kompromisszum mellette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 164-es módosítás mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 165 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 166 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 168 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 169 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 170 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 19-es kompromisszum mellette,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 186, mellette ellene tartózkodás elfogadva 187, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 23-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 24-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 210-es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 25-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 2016 os módosító a következő. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 217 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 218 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 220 mellette, ellenőrizzük, a 218-ast ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 35-26 arányban elfogadva. 220-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 219 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 26-os, kompro- 26 kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 226 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 227 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 228 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Tudtam, hogy el fogják utasítani. 229 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 230 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 27-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 238 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 239 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 28-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 246 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 247 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 248 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 249 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 250 mellette. Melyiket? mondja az elnök. A 249-eset? Mit mondtam, elutasítottuk? Elfogadtuk. Lezárom a szavazást. Libor, te is láttál már jobban is máskor, 250 mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 251 mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizünk el. Ellene szavaztatok? Akkor el volt utasítva. 252 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 253-254 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 255 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 256 mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 257 mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 258 mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 259 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 260-61 mellette, ellene tartózkodás el, elutasítva 262 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 263 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 265 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 266 mellette, szóbeli módosítással együtt, mellette, ellene tartózkodás elfogadva 267 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 270-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 273 mellette, ellene tartózkodás Akkor hallgassa a lengyelt. A lengyel tolmácsolást. akkor hallgassa a németet. Egyiket sem, egyiben sem bízik. 273 mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadva. 274 mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadva. 275, 76 mellette. 276 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 29-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 277, 282 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 281, ellenőrizzük, jó, A 277-es, 281-es. válaszolnak egyet. Melyiket ellenőrizzük? Lezárom a szavazást. Tenok úr a rossz módosított választotta ki. 281 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 283 mellette, ellene. Tartózkodás. Nem világos, ugye? Elfogadtuk, ugye? Elfogadva. 30-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 291-es. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas mellette ellene tartózkodás elfogadva, Négyes mellette ellene tartózkodás elfogadva, Ötös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatos mellette ellene tartózkodás elfogadva, hetes mellette, ellene tartózkodás elfogadva, egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, kilences mellette, ellene tartózkodás elfogadva, kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 18-as módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 19-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, négyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, ötös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 31-es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 32 mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük. Az válasz? 32, ne? Über Kompromiss 8 haben wir Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 42 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 43 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 44-es, 45-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 46 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 47 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 48 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 7-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 50-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 51 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 53 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 54 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 55 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 56 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 59 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 60 mellettem, ellene tartózkodás elfogadva, 61 mellettem, ellene tartózkodás elfogadva, 62 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 63 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 8-as kompromisszum. Egy pillanatot kérek, elnök úr. Szobeli módosítást szeretnék benyújtani. Beszéltem az árnyék jelentéstevőkkel, és azt javasoljuk, hogy a nyolcas kompromisszumhoz lábjegyzeinként jegyez, említsük meg. Janec, Dimitsár Daskevich, Eduard Lobau, Ales Belecki, Mikalaj Ziadok, Ihar Alinevics, Alexander Franskevics. Ezeket a politikai fogvatartottakat soroljuk fel lábjegyzetként. Ez Fehér Oroszországra vonatkozott, tehát az által felolvasott neveket felsorolnánk. Ki támogatja ezzel együtt a nyolcas kompromisszumot, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 74-es a következő módosítónk Ki támogatja? Ellene tartózkodás elfogadva. Hetvenhat mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 77 mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 79 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 80-as mellette, ellene tartózkodás még egyszer, 80-as mellette ki van. Ellene, tartózkodás. Elfogadva. 81 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 82 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 83 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 84 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 85 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kilencvenes. Mellette. Ellene tartózkodás elfogadva 91, mellette. Ellene tartózkodás elfogadva 93 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 94 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 95 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 96 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 97 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 98 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 99 mellette, ellene tartózkodás elfogadva százas mellette, ellene tartózkodás elfogadva 101 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 102, mellette ellene tartózkodás elfogadva 103, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Prambulon bekezdések 1-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 2-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Elektronikusan szavazzunk a szöveg egészéről. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. Gratulálunk Palecki szúrnak. Next item. A következő napi rendi pont. Paddy Cope Gallaghernek a tájékoztatója. A hatodik EU-Izland parlamenti vegyes bizottság üléséről, amelyet Reykjavikban tartottak, és állásfoglalási indítvány a választásokat követő kilátásokról, Hagy emlékeztesek mindenkit arra, hogy a módosítók határideje szeptember 4-e ebben az évben, délben. Megadnám Gallagher úrnak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy az AFET-nek beszámolhatok az ülésünk eredményéről amit múlt héten Izlandon tartottunk. Minnyáján tudják, hogy a parlamenti választások április 27-én zajlottak le, és új kormány van Izlandon. Az új kormány befagyasztotta a csatlakozási tárgyalásokat az EU-val, és úgy nyilatkoztak, hogy népszavazásra bocsátják, hogy folytassák-e a tárgyalásokat. Tehát a június 27-i vegyes bizottsági ülés jó, hogy lezajlott. Különböző reprezentatív szervezetek képviselőivel is találkoztunk, és végre jobban megérthettük az új izlandi kormány új megközelítését a csatlakozási tárgyalásokkal kapcsolatban, és felmérhettük a politikai pártoknak az álláspontját. Összefoglalnám a látogatás eredményeit. A koalíciós pártok az függetlenségi párt találkoztak velünk, és összefoglalták, hogy amikor kormányra kerültek, miért fordultak a csatlakozási tárgyalások ellen. Az ellenzéki párt úgy tűnik egyelőre, hogy azt favorizálja, hogy folytassuk a tárgyalásokat. Igazából a gazdaság és pénzügyi válság utóhatásában az ö, izlandi anti-európai kampány megerősödött. Az új koalíciós kormány azt szeretné, hogyha a tárgyalásokat összefoglalnák az EU-n belül, és ezt az összefoglalt az izlandi parlamentnek előadnák össze, Még vannak nyitott kérdések, amit nem ismerünk az új kormány stratégiáját illetően. A vegyes bizottsági ülésen Lagerson ö, miniszterelnök úgy tűnik, hogy talán nem folytatja ö, ezt a politikát, és mégsem ér ki népszavazást. Hogy ezt azért tenni, mert elvet, elvesztenék a szavahihetőségüket, hogyha az a kormány, aki EU ellenesen kampányolt, most folytatna tárgyalásokat. De Ugyanakkor, ha valóban befagyasztják a csatlakozási tárgyalásokat, akkor nem egyértelmű, hogy pontosan mi fog történni a az előcsatlakozási segélyekkel, amikről már megállapodtunk. De nem akarunk, és nem akarnak az, az izlandiak sem túl gyorsan lépni, ezért egyelőre befagyasztottak minden projektet. De ha nem folytatják a tárgyalásokat, akkor igazából az elért eredményeket megsemmisítik. Izland nagyon szoros kapcsolatokat kíván ápolni az EU-val, el akarja mélyíteni ezt az együttműködést, és az új kormány úgy gondolja, hogy nagyon fontos a tárgyalásokat fenntartani. Aztán az Arctic régiónak a helyzete nagyon lényeges az izlandi nép számára, és ezért nagyon magas szintű párbeszédet folytatunk arról, hogy az EU-nak mi a politikája ebben a régióban, és az új kormány folytatni akarja ezt a párbeszédet. Az EU szankciók a a, az EU szakciók a, a, halászatok területén a makréla halászatot illetően szintén napirendre került, és bizonyos izlandi képviselők felszólítottak minket, hogy aktívabban működjünk közre, és a halászati szakbizottság egyfolytában szeretné támogatni ennek a témának a megvitatását. Az új kormány EU csatlakozást illető álláspontját, illetve nem tudjuk, nagyon sokkal kérdőjel, nem tudjuk, hogy lesz-e népszavazás. Az, hogy egyenlőre beszfagyasztották a tárgyalásokat, ezt még értékelnünk kell, és részletesen át kell tekintenünk. Nyilvánvalóan van, hogy technikai és politikai válaszokra is szükségünk van az EU részéről. Az idén november végén tartunk még egy találkozót, és megállapodtunk abban, hogy előbb megvárjuk az izlandi kormánynak az értékelését az EU-s helyzetről és a csatlakozási helyzetről, és Preda úr és Taylor asszony is támogathatják, alátámaszthatják ezt a döntésemet, és beszámolomat köszönöm. Elnök, Preda úr, akkor meg is adnám ennek a szót. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Mindenek előtt, amennyiben egyetértenek, néhány szót ejtenék a vegyes parlamenti bizottság hatodik találkozójáról, amely összeköti az Európai Uniót Izlanddal. Nos, mindenek előtt szeretném kiemelni, mennyire kiválóan fogadtak minket. Izlandon találkozhattunk négy politikai frakció elnökével. Hat frakció van jelen a parlamentben, közülük négyel találkozhatunk, és ezen kívül alkalmunk volt közvetlenül a miniszter elnökkel is találkozni, továbbá a pénzügyminiszterrel is. E két személy a legfontosabb vezetői azon frakcióknak, akik létrehozták a koalíciós kormányzatot. És lenne egy észrevételem, amely remélem, hogy nem lesz egy rossz ízű észrevétel. A jelenlegi miniszterelnöknek a politikai, a politikai frakciója első fázisban támogatta az EU-s csatlakozását Izlandnak, de ugyanakkor a vegyes parlamenti csapattal soha nem találkozott ö, korábban. Tehát ez volt tulajdonképpen egy olyan téma, amelyről a jelenlegi miniszterelnök már hónapok óta beszélt. Ami pedig az állásfoglalást illeti, nos, a 2012-es évvel kapcsolatos Izlandról szóló állásfoglalás kapcsán az a kezdeményezés merült fel, hogy ezt halasszuk el. Mi emlékeztetnénk arra, azt szerettük volna, hogyha erről egy vita alakul ki a plenáris ülésen, és erről egy eléggé széles többség alakult ki, erre többség alakult ki, és hát az is igaz, hogy előre lépések történtek a 2012-es év tekintetében, és az új fejlemények is meghozták a, a következményeket, tehát leálltak a jelenlegi tárgyalások, és ezért született meg az érintett döntés, tehát először is arról van szó, hogy módosítsuk az állásfoglalást, egy, kettő, egy sokkal tömörebb szövegre lenne szükség, egy olyan szövegre, amely lefedi a jelenlegi új, új politikai helyzetet, amely közvetlenül a választások után alakult ki. Az első döntés tehát arról szólhatna, hogy a cím kiegészülne a 2012-es előremeten túl, a címbe belekerülne az is, hogy a választások utáni perspektívák Izlandon Pontosan azért, hogy figyelembe tudjuk venni azt, pontosan azt lefedve, hogy kénytelenek voltunk a leszmercserék vitáknak a fényében megváltoztatni a logokat. Tehát a címben kellene jelezni így módon, hogy a választások utáni szakaszban tartunk, és a koalícióban kettő olyan pár van, amelyek ellenzi az ö, csatlakozást ö, a független párt, illetve a progresszív párt a vegyes bizottságban kiemeltük ezen új szempontot, nevezetesen, hogy az új kormány nem híve a, támogatá- nem híve a tárgyalásoknak a a tárgyalások folytatásának, a csatlakozás folytatásának ilyen módon. És pont erről szólt ugye korábban egy népszavazás, és a 2002-es népszavazás után most egy újabbra lenne szükség, nevezetesen arra, hogy szavazás történjen arról, hogy szükséges-e folytatni a tárgyalásokat, vagy sem. De egyelőre a kérdés teljesen nyitott. Nem határozták meg sem a kérdés tartalmát, sem a népszavazásnak az időpontját. Azaz a kormányzat nem érdekelt abban, hogy siettesse a folyamatot. És úgy tűnik, hogy a kormány arra számít, hogy először a, a vitára a parlamentben majd csak ősszel kerül sor, és csak utána történhet a felmérése a tárgyalások előremenetének, és az Európai Uniós jelenlegi állapotokról csak akkor este majd szó. Reykjavikben azt jelezték számunkra, hogy lehet, hogy szeptemberre majd elkészül ez a felmérés az EU-s előremenetelnek, vagy talán októberre, és ezek után lesz majd lehetőség a parlamentben arról dönteni, hogy szükség van-e még a népszavazásra, vagy sem. Máskülönben egy közvéleménykutatás néhány nappal ezelőtt kimutatta azt, hogy 82%-a a lakosságnak annak a híve, hogy egy időben történjen a népszavazás és a május 31-i 2014-es önkormányzati választás. Tehát mindez jól jelzi, hogy jól lehet vitatott volt a csatlakozásnak a témája, de az izlandiaknak a többsége híve annak, hogy a tárgyalások a csatlakozásról tovább folytatódjanak. Ez az alaphelyzet nem változott meg. Ezt mutatja a legutóbbi felmérés is. És nagyjából 50%-a a, a izlandiaknak szeretnék az, hogyha folytatódnának a tárgyalások, és csak 41% a lakosságnak, a választóknak híve annak, hogy ez a folyamat álljon le. Kár, hogy az izlandi kormány nem várta ki a csatlakozási tárgyalásoknak a kimenetelét, és nem várta tehát ki azt, hogy csak ez után történjen meg a népszavazás. Az Európai Unió, mint valamennyien tudják, lelkesen fogadta be Izlandnak a csatlakozási kérelmét, és Füle biztos ha maga részéről is kifejezte az elkötelezettséget arra vonatkozóan, hogy a tárgyalások elinduljanak. 27 fejezetet nyitottunk meg, 11-et már sikerült is lezárni, tehát jól mentek előre, szépen haladtak előre a dolgok a tárgyalásokon, és mindenek fényében most a kollégákhoz fordulnék, kérdezem tőlük, hogy milyen javaslataik vannak arra, hogy tovább javítsuk a jelentésünket, illetve az állásfoglalásukat, de hangsúlyozom, nagyon egyértelmű, nagyon világos és tömörnek kell lennie a javaslatuknak, és világosan kell, hogy rögzítsük az álláspontunkat is a témában. Úgy gondolom, hogy nem lenne kívánatos egy túlságosan hosszú szöveg a részénkről, már csak azért sem, mert a múlt évben beterjesztett bizottsági javaslatot most nem lehet felülírni. Köszönöm szépen. Thank Mr. Preda. Köszönöm szépen, Preda úr. Farm úr, mi a véleménye? Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Preda úrnak köszönetet szeretnék mondani. Az izlandi kormányváltás után nagyon nehéz volt a helyzetük, én ezt megértem. Köszönöm a vegyes bizottságnak is a tájékoztatót, mert tényleg értékelnünk kell a jelenlegi helyzetet. Az, hogy egy tagjelölt azért befagyassza a tárgyalásokat, ez egy nagyon szokatlan helyzet, úgyhogy nagyon fontos az, hogy még akkor is, hogyha sajnálatosnak tartjuk ezt, ne gyakoroljunk rájuk nyomást. Sajnálatos az izlandi kormány döntése, de én és a frakcióm nagyon szívesen látnánk Izlandot. Nagyon nagy demokratikus hagyományaik vannak, erős intézményeik, és sőt, erős gazdaságuk. De az izlandi kormánynak kell döntenie, és tiszteletben kell tartanunk az izlandi nép akaratát. Most értékelnünk kell az új helyzetet, egy kiegyensúlyozott, konstruktív megközelítésre van szükség. Nagyon fontos, hogy az Unió ne zárja be a csatlakozás ajtaját, tartsuk azt nyitva, és ne halogassuk a döntéseket ahol Izlandnak döntenie kell. Nem szabad negatív reakciókat kiváltani azzal, hogy nyomást gyakorlunk Izlandra, ez nem vezet eredményre, és csak az lenne a vége, hogy véglegesen elidegenítjük őket. Kicsit nyugodjunk le. Preda úr, köszönjük a jelentését. De a hatos és hetes pontot át kell fogalmaznunk. Nem kell úgy vennünk, hogy mindenképpen megtörténik a népszavazás az izlandi politikai vita azt mutatja, hogy amíg nem jelölik ki a konkrét időpontot, addig lehetnek más opciók is, mint a népszavazás. Az izlandiak fölvetették, hogy milyen kételjeik vannak az uniós csatlakozást illetően. Én nem hiszem, hogy megszavaznak jelenleg a tagságot, de ha a kormány úgy dönt, hogy be lehet fagyasztani jelenleg a projekteket anélkül, hogy népszavazást tartanak, ez egy jó megoldás lenne. Gallagher úr, ha határozottabban lépünk fel, akkor az IPA programok és minden más megszenvedné, ez például az iSafe ügy is, úgyhogy semmit se nyernénk egy rájuk kényszerített népszavazással, tartsuk a kapcsolatot, a párbeszédet, a tagságuk közel áll a szívünkhöz, úgyhogy okosan, kiegyensúlyozottan közelítsük meg. Fán. Köszönöm szépen. Más felszólaló nincs a listán. Még egyszer emlékeztetnék rá, hogy a módosítások határideje szeptember 4-e. Ó, elnézést! Nem láttam önt. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. A delegáció szerencsés tagjai közé tartoztam. Pénteken én vezettem a civil társadalmi szereplőkkel folytatott ülést, Geleger úr is ott volt. A civil társadalmi szereplők a pénteki találkozó alkalmával elmondták, hogy mindenképpen szeretnék, hogyha folytatódnának a tárgyalások, és frusztrálta őket a jelenlegi helyzet. Teljesen egyetértek az előttem szólókkal azonban abban, hogy fontos, hogy nagyon óvatosan közelítsünk ezekhez a kérdésekhez. Szeptember-októberben lesz még egy találkozó, akkor készül el ugye a jelentés, Beszélnek egy referendumról az országban, de még egyelőre nem látható be, hogy mikor kerül rá sor, és a szeptember és októberi vita is nyilvánvalóan jelentős lesz. Tehát jegelve van az egész helyzet, gondoskodnunk kell arról, úgy gondolom, hogy részünkről tártkapuk várják az országot, és fontosak lesznek a szeptemberi találkozók a tekintetben is, hogy az izlandi kollégákkal beszéljünk, megvalósuljon az eszmecsere. Az eddigi találkozók úgy gondolom nagyon hasznosak voltak, mert a résztvevő kollégák mindenképpen hasznát látták. Szeretném még elmondani, hogy az Európai Bizottság és más európai intézmények eh, munkatársai és nagymértékben segítették a munkát. Nagyon nehéz körülmények között dolgoznak most, és egyfajta bizonytalanság eh, alakult ki, mert Izland többé nem szeretné támogatni az IPA projekteket, tehát egy bizonytalan helyzet alakult ki, ezért nagyon nehéz körülmények között dolgoznak ezek az emberek. Én is meglátogattam az egyik ilyen projektet egyébként, a kollégák ott is láthatták, hogy milyen fontos munka zajlik ott. Köszönöm szépen, elnök úr, és nagyon fontosnak tartom továbbra is, hogy ez a párbeszéd fennálljon. Köszönöm. Préde úr! Mindössze köszönetet szeretnék mondani a kollégáknak, a szocialista frakció részére szól ez a köszönet, mert hogy rendkívül hasznos munkát végeztek, és igazán szolgálták a párbeszédet. Talán lenne még egy észrevételem, amely inkább politikai jellegű, hogyha megengedik. Ugyanis a népszavazásnak a kérdése egy rendkívül érzékeny kérdés. Figyelembe véve azt, hogy ugye Hát kockázatos a dolog. Ugye egyik oldalon az van, hogy nem teszünk további lépést, mindaddig, ameddig népszavazás nem történik, miközben a Lizali népjéve a népszavazásnak. Tehát ez egy feszültség, és gyakorlatilag egy csapla helyzetbe került a kormány. Mert hogyha népszavazást szervezne most a kormány, akkor minden valószínűség szerint az izlandiak igen fognak mondani a csatlakozási folyamatnak, miközben a kormány teljes mértékben ellenzi a csatlakozást. Tehát rendkívül bonyolult a helyzet ilyen értelemben, és a kormány attól tart, hogy nem kedvező lesz a népszavazásnak a kimenetele, éppen ezért hát ez egy rendkívüli politikai tartalmú kérdés. Ott van egy további szempont is. Akkor, amikor Izland beterjesztette a csatlakozási kérelmét, nem kerített sort népszavazásra. Tehát ez is egy tény, és en, ez határozza meg azt, hogy a kormány most újra pozícionálja magát azért, hogy megtalálja a helyét, és gyakorlatilag a parlamenttől a kormány azt igényli, hogy ellentétes előjelű döntést hozzon ahhoz képest, mint amit hozott korábban. Na most látja az ember azt, hogy a különböző izlandi pártoknak más és más politikai stratégiája fűződik a dologhoz. A szocialista párt például lelkesedik az iránt, hogy csatlakozzon Izland. A többi párt fenntartással él -e kérdés tekintetében. Szóval a politikai helyzet rendkívül összetett, és ez az, amiért részemről egyet tudok érteni a szocialista kollégákkal, akkor, amikor azt mondják ők, hogy vigyázzunk, vigyázat, gondoljunk arra is, hogy milyen hatása lesz az Európai Parlament által megszavazottaknak, úgyhogy dolgozzunk tovább a témán. Köszönöm szépen. Next. Next item. Következő napi rendi pontunk az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése valamennyi szakasz jelentéstevünk José Ignacio Szelefranke Sánchez Neira. Önnyi a szó parancsoljon. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon rövid leszek. Mindenki emlékezik arra, hogy az Európai Parlament Strasbourgban egy állásfoglalást hagyott jóvá, és sikerült sor dolgot elérnünk a tanácsban, és hát mindez köszön a politikai állásfoglalásban, amelyet megszavazott az Európai Parlament a múlt héten. Hogy emlékeztesek arra, hogy a többéves pénzügyi keretben az, a külpolitikára összességében, tehát a felölelt teljes szakaszra 14-20-ra 3 százalékról van szó. Egy olyan kontextusban, amikor csökkennek a támogatások, és a 2014-es év lesz az első év az új pénzügyi keret keretében, és az Európai Bizottság egy nagyon jelentős csökkentést irányzott elő, 12,5 százalékos csökkentést a külpolitikára. Azt hiszem ez jól szemlélteti, hogy miről is van szó. Ez a 2013 év esetében 9 milliárd 3-nál tartottunk, és 14-re vonatkozóan az Európai Bizottság pedig azt javasolja, hogy 8 milliárd 175 álljon a rendelkezésünkre, de milliárd tehát 12,5%-os a csökkentés. Kedves kollégák, ennek fényében azt hiszem, hogy jól átlátható az, hogy az AFET bizottságnak a tagjaként én nem tudok egyet érteni egy ilyenfajta megnyírbálással az Európai Bizottság részéről, akkor, amikor az EU-nak a külpolitikáiról van szó. Természetesen ugye a csökkentés csak 3%-os a teljes periódusa ö, irányúan, és hát ezt a mértéket az utóbbi, utolsó években kívánja elérni az Európai Bizottság. De hogyha ezek a csökkentések most így alakulnak már most, akkor azok az eszközök, amelyeket felállítottunk az Európai uniós külügyi politikára nem lesznek bevethetőek. Éppen ezért ezt világosan kell látni a javasolt költségvetési tervezettel kapcsolatosan. Ma délelőtt hallottuk a prioritásokról, az elnökség, a litván elnökségnek a nevében, a Vilniuszi úcsról is hallottunk, az északi-keleti partnerségi témáról is hallottuk a miniszter urat. Át kell tudunk látni azt, hogy mi történik a világban, mindazon országokban és övezetekben, ahol az instabilitás ütötte fel fejét Szíria és az egész ö, köte, ö, térség, és hát a, legyen most a szomszédsági politikáról, legyen szó az egyéb politikáról, a stabilitási eszközökről, 20,70 század tizedes tételek is szóba jönnek. Úgyhogy ez elfogadhatatlan, fogadhatatlan a közös kül- és biztonságpolitika tekintetében. Elnök úr, én azt javaslom, hogy törekedjünk arra. Tegyünk meg mindent azért, hogy legalább a 2013-as a szinten tudjunk maradni. És aztán az eljárásokat is vizsgáljuk felül. Nevezetesen arról van szó, hogy itt ezek a korlátok, amelyek kialakultak az Európai Parlament Költségvetési Bizottságában, tehát ott kellene, hogy a módosítókat beterjesszük, még mielőtt a miniszterek e témában megnyilvánulnának. Beszéltem a kérdésről a 2014-es illetékes bizottsági kollégánkkal, és azt a választ kaptam, hogy mindent megtesznek a kollégák, jól lehet, nagyon összetettek ezek a bizottsági, illetve az egyeztetési eljárások. A módosítóknak a beteljesztési határideje július 16-a, és nagyon reméljük, hogy szeptember 4-ére a végleges számokról tudunk majd véleményt alkotni, és hogyha aztán a későbbiek során mégis módosítanunk kellene a döntésünket annak fényében, hogy a tanács hogyan dönt, akkor ezt megtehetjük módosítók révén. Szeretném, hogyha a holnapi napon le tudnánk ülni még a nyári szünet előtt az árnyék jelentést tevővel, azért, hogyha lehetséges, akkor meg tudjunk állapodni a számokban. a asszorról van szó a liberálisok részéről, itt van a teremben, és elnök úr, ahhoz, hogy teljesen egyértelmű legyek, azt mondanám, az AFET részéről ilyenfajta megnyírbálásákat elfogadni a, a külpolitikánk tekintetében, már pedig a külpolitika egy elismert ugye, terület a tanács részéről, és ez a növekedésnek egyik fő serkentője, szóval nem tudjuk elfogadni ezt a visszalépést, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy a kollégák hogyan látják ezen aggodalmaimat, és nagyon lényeges, hogy a különböző kezdeményezéseket újra, újra előhozzuk, még akkor is, hogyha az eljárásban korlátok vannak. Köszönjük szépen Szalafranka úrnak. Tökéletes. Senki nem akar hozzászólni. Mégis van egy felszólalónk? Parancsoljon! Köszönöm szépen! Látom, most már még a felszólalási idővel is takarékoskodunk. Nem sokan akarnak hozzászólni. Néhány szót szerettem volna szólni a témához kapcsolódóan. Először is szeretném elmondani, hogy értem, hogy az Európai Bizottság a felelősségvállalások, kötelezettségvállalások szintjét racionalizálni szeretné, mert az elmúlt néhány évben, sőt még az előtt is, azt megelőzően is az Európai Unió sok esetben túl sokat ígért, és végül nem tudta betartani szavát. Úgy gondolom a költségvetés korai szakaszaiban nagyon óvatosnak kellene lennünk, a kötelezettségvállalások területén is. Ez ideig legalábbis mindig úgy jártunk el, hogy a költségvetési időszak végére tettük a fő hangsúlyt. Most azonban, amikor 12,5%-os csökkentést látunk, akkor érdekelne, hogy mi legyen a keleti partnerséggel. Ezt a kérdést a bizottság és tanácsi képviselőkhöz intézem. Ezen a területen 30%-ot is elérheti a csökkentés. A kérdésem az, hogy ez a drasztikus csökkentés miért következik be. A déli partnerség esetében megnőtt, ugyan mérsékelten, szerény módon, de mégiscsak növekedést láthatunk a költségvetésben. Ha összevetjük ezt a kettőt, nem értem, hogy a keleti partnerség esetében miért ilyen nagy a csökkentés. A második kérdésem pedig a következő. A kötelezettségvállalások csökkentek, és hát látnunk kellene, hogy milyen alapon történt ilyen csökkentés, főként a nagyarányú csökkentések esetében szeretnék magyarázatot hallani. És nem meglepetés nyilván, rá szeretnék kérdezni a sarkvidéki politikára is, hogyan fogjuk azt a jövőben finanszírozni, hogyan fogjuk finanszírozni például a sarkvidéki információs központot, hogyha megszületik az ez irányú döntés. És végezetül szerettem volna elmondani azt is, hogy természetesen megértem, hogyha csökkennek a forrásaink, akkor nagyon alaposan meg kell fontolnunk, hogy a meglévő pénzt mire költjük, és hogyan érünk el eredményeket a rendelkezésre álló pénzzel. Erről is szerettem volna kapni némi információt, nevezetesen, hogy az elmúlt két évben elköltött pénzek milyen eredményt hoztak. Olyan elértük-e azokat az eredményeket, amelyeket a parlament kitűzött maga elé célként? Gámez. Gomes asszony? Csemenál. Uh, Elnök úr. Maria Munyész nincs, ó, nincs itt, de átadta a jegyzeteit nekem az aggodalmairól és a frakcióm aggodalmairól. Főleg arra vonatkoznak, hogy a költségvetés éves, és hogy a négyes fejezetet hozzátettük. Hogyha elérjük a 12,5%-os csökkentés, amely több lesz, mint a 2013-as csökkentés, akkor tényleg aggódnunk kell. Ezzel a költségvetéssel az EU hogyan lehetne olyan globális szereplő, amit szeretnénk, hogyha lenne? Ezen kívül Szeretnénk, hogyha tudnák, hogy a négyes fejezetben eszközölt csökkentés egyszerűen megszünteti az ambícióinkat ezen a területen. A több éves pénzügyi keret 16%-os csökkentés jelent a bizottság eredeti javaslatához képest. Nagyon okozt minket, hogy az INI és a DCI területén hatalmas csökkentéseket eszközöltünk, pedig ezek prioritások lennének, szerintem nem csak a frakciónk számára, hanem az egész közösség számára. Tehát egyetértünk Szalafranka úrral, módosítókat nyújtunk be, mert ezt a költségvetés, hiszen a parlament és az EU-t leredukálná. Mm, si he comprendido bien, eh... Köszönöm szépen, elnök úr. Ha jól értettem az észrevételeket, és értem neki asszonynak a hozzászólását, akkor arról van szó, hogy mindezek a felvetett kérdések a bizottsághoz kellene, hogy befújjasanak, és én, mint a szakbizottságnak a tagja, nagyon kíváncsi lennének az Európai Bizottság véleményének. Köszönöm szépen, kollégák! a módosítók határideje a pénzügyi évre vonatkozó költségvetésre július 16-a dél, és csak angolul lehet őket beadni. A költségvetési módosítók határideje is július 16-a, de bármilyen nyelven be lehet őket adni. Szala Salafranca úr. Eh, posicionarme, es que no, no sé si hay algún representante. Nem akartam erről külön álláspontot megfogalmazni, de kérdezem az, hogy eh, az Európai Bizottságnak eh, a válaszára rendkívül kíváncsi lennék, ugyanúgy, mint Jeten Máki asszony is. Van itt valaki a bizottság részéről a teremben, aki reagálna mindenre? Commission can answer? Yes? A bizottság? Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Bizottság mindössze annyit tett, hogy az MFF-re kivetítette a 12,5%-os csökkentés 2013-hoz képest úgy értelmezendő, hogy a 2014-es plafonérték a pénzügyi keretben erre a szintre korlátoz minket. 2011-re különben a négyes fejezet tekintetében, ha jól emlékszem, 20 százalékos növekedést javasolt. Tehát 2011-ben az Európai Bizottságnak a javaslatát 20 százalékkal csökkentették ezek után az új pénzügyi keretben. Ez a 20%-os csökkentés pedig 12,5%-os csökkentést eredményezi 2014-re, 2013-hoz képest. De az Európai Bizottság nem teheti meg azt, hogy magasabb összeget irányozzon elő, mint ami az MFF-ben szerepel. 129 milliós ugye marzsol van szó, tehát azt hiszem ez is egy jelentős tétel mindezzel együtt. Tehát az MFF-nek a nyírbálásait kellett, hogy levetítsük vagy kivetítsük a különböző tételekre, instrumentumokra. Aztán március 29-én közleményében a parlament, illetve a tanács irányába az Európai Bizottság a februári Európa, Európa tanácsi ülésnek a fényében jelezte azt, hogy hogyan csökkennek, hogyan alakulnak a különböző eszközökre vonatkozó pénzügyi keretek. Tehát a bizottság, Európai Bizottság kivetítette ezen csökkentéseket. Az persze világos, hogy ezek nagyon nehéz döntések, és mi a magunk részéről csak azt tehetjük, hogy az MMF keretein belül teszünk javaslatokat. A csökkentések többé-kevésbé fontosak tételenként, de ezzel együtt az Európai Bizottság arra törekedett, hogy a nagy politikai egyensúlyok és prioritások továbbra is érvényesüljenek a ö, ö, szomszédsági politika tekintetében, a fejlesztési politika tekintetében, a segélyezési politika tekintetében, amely azért valamennyire ö, a, növekszik még akkor is, hogyha csökkent az összkeret. Tudom, hogy mindannyian rendkívül nehéz helyzetben vagyunk, de mégis kötelezettségünk az, hogy ezeket a maximált értékeket érvényesítsük. Ami pedig instrumentumunként, eszközökként való elemzést illeti, a magam részéről nem tudok itt most részletekbe bocsátkozóan válaszolni, nincs erre meg a tudásom a szomszédsági politikával kapcsolatosan, de az Európai Bizottság a későbbiek során konkrét kérdésre persze áll a rendelkezésükre, hogy megválaszolja azokat. Elnök úr, a 2014-re, tehát ez vonatkozik, nehéz körülmények között dolgozunk, de az Európai Bizottság csak arra korlátozhatja a tevékenységét, hogy az MFF-en belüli javaslatokat tesz. Rapporteur, Jelentestevő, gondolom, hogy időt kér arra, hogy válaszoljon. Igen, köszönöm szépen, elnök úr néhány kérdés továbbra is nyitott marad, illetve Maki asszonynak a kérdése többek között, nevezetesen, hogy az aktik az észak is adnak a tekintetében mit tudunk tenni a pénzügyi perspektívában, mit tesz lehetővé a megállapodásoknak a fényében. Hagy emlékeztessek arra, hogy az MFF a négyes fejezet tekintetében, a külpolitika tekintetében emelkedést irányzott elő, és semmi oka nincs arra, hogy már 12,5%-os csökkenés következzen be az első évben, és minden évben eljátszani ezeket a kisdebb költségvetési játékokat, ez, ez nem igazán nyerő, az európai parlamenteknek a, a prioritásai, a menekültekkel kapcsolatosan, a szomszédságpolitikával kapcsolatosan, amely politikák külön kiemelt politikákat képeznek az európai parlamentben. Szóval mindez nem igazán helyén való, és az Európai Uniónak szüksége van arra, hogy betölthesse globális szereplőként a szerepét, és hát a Vilniuszi, Vilnius kapcsán a soros elnökség kifejtette azt, hogy milyen politikák eh, van, léteznek, és hát nagyon nagy nyomásoknak vagyunk kitéve, illetve a kontinensünk nagy nyomásnak van kitéve, és azt látjuk ezzel szemben, hogy a eh, előterjesztéseinknek semmi eredménye nincs. És hát nagyon súlyos döntések vannak megszületőben, tehát 14,2%-os csökkentése eh, a szomszédsági politikának, de ezt elmondhatom a biztonság és védelempolitika tekintetében 20%-os csökkentése, tehát elnök úr úgy vélem, hogy az Európai Parlamentnek feladata az, hogy a sarkára álljon, és és jelezze a költségvetési hatóságnak ezeket a prioritásokat. Tudom, hogy mindenki nehéz periódust él meg, így az intézmények is, és ezt az állampolgárok is pontosan tudják, de mégis arra van szükség, hogy meghatározó módon az Európai Parlament jelen legyen a folyamatban. A múlt héten szavaztunk, és ö, úgy gondolom, és azt javaslom a kollégáknak, hogy a korábbi összegek szerepeljenek ismételten az előterjesztésben. És egy dolog az, hogy kötelezettséget vállalunk, és egy másik dolog az, amikor kiderül, hogy nincsenek meg a források mindenre. Szóval a költségvetési év tekintetében, illetve gyakorlat tekintetében ugye megváltoztak a nomenklatúrák és az Európai Uniónak a célkitűzése is megváltoztak, és konkrét eredményekre van szükség, ezt válaszként mondom Jetemaki asszonynak is, az új nomenklatúra akkor nem teszi lehetővé azt, hogy világosan lássuk, hogy egy-egy költségvetési sor mögött, sor mögött mi van a keleti szomszédség politika sokkal inkább csökkent, mint más szomszédségi politika, de ez itt nem igaz, és itt ányaltabban kellene látni a dolgokat. Azt látjuk, hogy egyes országok esetében csökkentek az összegek, más országok vonatkozásában nem. Elnök úr rendkívül feszített az ütemezés, és pontosan kell tanulmányoznunk a különböző előterjesztési számadatokat. Tudjuk azt, hogy arra van szükség, hogy a Költségvetési Szakbizottság álláspontra jusson, még mielőtt a miniszterek tanácsa ülésezik, és szeptember előtt történjen mindez meg. Gomes asszonynak az aggodalmét nagy részben osztom. Remélem, hogy sikerül majd megoldásra jutnunk azért, hogy kielégítő választ adjunk mindezen aggodalmakra, amelyeket valamennyien osztunk, és amelyek teljesen helyén valóak, legitímek, és remélem, hogy a nyári szünet alatt az tevővel együttműködve sikerül majd egy taktikai, tartalmas javaslatot kialakítani, mert mindenképpen arra van szükség, hogy ezzel megkeressük a költségvetési szakbizottságot, még világosabb prioritásokat kell megfogalmazni, és erőpozícióból kell, hogy fellépjünk, vagy legalábbis erőteljes pozíciót kell, hogy képviseljünk, azért, hogy eljussunk oda, hogy azok a számok, amelyeket jelent, jelenleg kaptunk, azok mentek a dolgoknak, és ezt el kell kerülni, hogy ugyan így legyen a következő tanácsi ülésen. Éppen ezért ki kell állnunk a külpolitika előnyezatai mellett, és hát aztán vannak az egyéb eszközök. Nem csak a külpolitikai eszközökről tárgyalunk, hanem az egyéb szakpolitikákról és a költségvetés egyéb fejezetéről. Vannak, folynak a tárgyalások, rendkívül konkrét tárgyalások a közös uniós politikák témájában, konkrét számokkal, azoknál konkrét számokkal. Nem szeretném, hogyha most a külpolitika szenvedni el mindennek a kárát, amely tekintetében más, más kérdések merültek fel, legalábbis a többi ágazathoz képes. Mindenesetre fegyeztem az árnyékjelentés tevőknek az véleményét, a liberálisokért Gomes asszony által képviselt szociálálláspontot is, és remélem, hogy a módosítók összhangban lenne, lesznek a céljainkkal. Thank you. Köszönjük szépen. Köszönjük. A következő napi rendi pontunk zárt ülés, ezért mindenkit kérek, aki nem európai parlamenti képviselő, avagy illetékes munkatárs, tehát aki itt lehet, akik tehát nem ebbe a kategóriába tartoznak, kérem hagyják el a termet, 5 percre megszakítom az ülést. Köszönöm.